Der Präsident! Az elnök. Guten Morgen. Francesca. Guten Morgen, meine... Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Megnyitom a mai ülést. És napirendünk szerint először a tanács nyilatkozatait és a bizottság nyilatkozatait fogjuk meghallgatni a ciprusi elnökség munkaprogramjával kapcsolatban. Nagy tisztelettel üdvözlöm Ciprus köztársasági elnökét és az Európai Tanács elnökét is immár, és azonnal megadom önnek a szót.